So, good afternoon. The... Jó napot kívánok! Grosztet asszony ajánlása a következő a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok. Grosztet asszony, megadom a szót. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy négy percben beszéljek most, és két percet fenntartsak magamnak majd a vita végére. Elnök úr! Tisztelt képviselő asszonya a tanácsnak, és tisztelt bizottság eh, tagja, tisztelt bizottsági Biztos úr, azt mondanám, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol konfúzosak a dolgok, ezt nem folytathatjuk így tovább. A jogot itt most az Európai Bíróság diktálja, pedig a szabályok teljesen világosak a tekintetben, hogy a betegek hogyan mozoghatnak ö, Európában, milyen fajta ellátásban részesülhetnek más országban, milyen módon tér, ö, téríthetik meg a költségeiket, milyen fajta kötelezettségeket kell, hogy várjanak ö, a biztosítás szerinti tagállamok és és az ellátás szerinti tagállamok mindezek a tételek szerepelnek az irányelv szövegében. Először is köszönetet szeretnék mondani a belga elnökségnek. Kiváló munkát végzett mindvégig a tárgyalások során. Kiválóan tudta a belga elnökség meggyőzni a partnereket az érveiről. Alá kell húznunk, hogy számos tagállam nem tartotta kívánatosnak ennek az irányírnek a megszületését. Azt hiszem, hogy ez felelőtlenség volt a részükről. Elismeréssel kell szólnom továbbá John Bowies barátomnak volt képviselőre, aki különben itt van a galérián. Nos, aki az első olvasatban volt a jelentés tevője a témának. Ő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 óriási munkát végzett azért, hogy ez az irányelv megszületesen mindig is fellépett aktívan a betegek jogainak védelméért. Köszönetet mondanék Dali biztos úrnak is, csak úgy, mint az tevő kollégáimnak, akik szintén aktívan hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres legyen a tárgyalásmenet. Nélkülük a munkák nem lett volna sikeres. Miről is van szó? Mi a tét a betegek számára? Nos, az, hogy olyan az orvosi kínálat jelenleg, hogy az or- ezt a kínálatot nem tudja egy tagállam önmagában önmagában biztosítani. Időnként arra van szükség, hogy a beteg gyógyítás céljából át lépje a határt. Előfordulhat az is külön továbbá, hogy egyszerűen a lakhelye miatt áll rendelkezésre kedvezőbb módon egy határon túli szolgáltatás a betegek számára. Ott van továbbá a szakosodásnak a kérdése, és ezen kívül előfordulhat az is, hogy a biztosítási országhoz képest előnyösebb a betegnek igénybe venni egy másik tagállamban az ellátást azért, mert a családnak, a családjának további tagjai, hozzátartozói a másik országban élnek. Éppen ezért elő kell segítenünk az unión belüli mobilitást tehát tekintetben, mégpedig teljesen egyértelmű jogszabályozóknak a révén, jogszabályok segítségével. Persze nem arról van szó, hogy az orvosi turizmus, az ellátási turizmust serkentsük. Nem. Itt felelőssége van a tagállamoknak, mégpedig teljes körű felelőssége mindegyik tagállamnak. Jelenleg lehetőség van arra, hogy egy másik tagállamban részesüljön beteg ellátásban a biztosítási országához képest, és ugyanakkor biztosított legyen a saját biztosítási rendszerben a megtérítése költségeinek. Ez milyen esetben fordul elő? Például olyan esetekben, amikor a technológiák rendkívül szakosodottak, és előfordulhat az is, hogy ehhez az ellátáshoz szükséges az előzetes engedélyezés, mert hogy nagyon költséges ellátási technológiákról van szó. E tekintetben az elutasítása az előzetes engedélyezésnek korlátozott lesz. Egy taxatív listán szerepel majd az ilyen ellátásoknak a köre. A parlamentnek sikerült ezt elérnie, csak úgy, mint más területen sikerült elérnie azt, hogy minden egyes tagállamnak kötelessége lesz kontaktpontokat kidolgozni, amelyeknek a feladata a tájékoztatás lesz. A nemzeti kontaktpont, kontakt személy gyakorlatilag egy adjadó másodlagos ügyintézés keretében lép fel, és a kapcsolattartó a másik tagállami kontaktpont lesz a számára, ez teljesen világos. Ami pedig a visszatérítést illeti, ez a kérdéskör nagyon mélyreható vizsgálatra került, és tovább javítottuk az elő irányzott ö, megoldásokat. Itt a 800, itt utalhatok a különböző korábbi jogszabályokra, többek között ö, a 883 per 2000-esre, illetve a 88 per 2004-es jogszabályra. Sikerült elérnünk azt is, hogy azok a betegek, akik ritka bentes, betegségben szenvednek, azok ö, egy külső szakértői véleményt igényelhessenek, aki, amely ö, ö, diagnózis fog produkálni, és előzetes engedélyhez fog így módon hozzá segíteni jutni. Aztán olyan területeket is kell említenem, mint az Európai Referenciahálózat, amely szintén lehetővé teszi az, hogy olyan információhoz jusson a beteg, amely rendkívüli szakértelmet felkaroló és működtető intézményekhez vezetheti el a betegeket. Mindezek alapján eljutottunk oda, hogy kimondhatjuk, sikerült a célt teljesíteni köszönetet mondanék valamennyi kollégámtak. Miről is van szó? Arról, hogy az egészségügynek az Európáját építjük, hála ennek az irányelvnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Géri, Győri asszonynak adom meg a szót a tanács. Madame Grostet. Köszönöm szépen, elnök úr. Grostet asszony, igen tisztelt képviselők. Anyanyelvemen folytatom. Nagyon örülök, hogy részt vehetek a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényestéséről szóló direktvának a vitájában. e pillanat rendkvül fontos hiszen két és fél év után az e jogalkotási aktusról folytatott megbeszéléseink most érnek véget. először is engedjék meg hogy köszönetet mondjak mindenkinek aki lehetővé tette hogy eljussunk ehhez a nagyon fontos megállapodáshoz. először is az elnökségi trió előző tagjainak belgiumnak illetve még korábban spanyolországnak azért a kitűnő munkáért amellyel hozzájárultak hogy a tanácsban létrejöhetett ez a kompromisszum. szeretnék továbbá köszönetet mondani a tanács nevében az európai parlamentnek a kiváló együttműködésért és kompromisszumkészségért amelynek köszönhetően megszületett a megállapodás amely meggyőződésem sok előnnyel jár majd az unióbeli betegek számára és újabb fontos lépést jelent az uniós betegjogok biztostásában. a három intézmény közötti megbeszélések mindannyian emlékszünk rá nem voltak könnyűek ám mindvégig konstruktvak és eredményorientáltak maradtak és végig a kompromisszumkeresés jegyében folytak. elismerem hogy az európai parlamenten belüli viták sem voltak egyszerűek és hogy az a jelentés amelyről önök holnap szavaznak a képviselőcsoportok közötti kompromisszumot is tükrözi. ezért elismerésem fejezem ki mindazoknak akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz hogy itt a parlamenten belül is egységes lett az álláspont elsősorban franoise grossette asszonynak majdnem egymás mellett ültünk egy évig ebben a házban és minden társelőadónak hiszen az ő közreműködésük nélkül nem sikerült volna ez a jogalkotási folyamat. meggyőződésem hogy az elfogadott szöveg megteremti a megfelelő egyensúlyt a betegeknek a határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz fűződő jogai valamint a tagállamok azon kötelessége között hogy megszervezzék és biztostsák az egészségügyi szolgáltatásokat és az orvosi ellátást. a három intézmény közötti egyeztetések során több politikai jellegű kérdésben sikerült mindenki számára elfogadható megoldásokat találni. megállapodtunk mindenekelőtt az egészségügyi szolgáltatások minőségével és biztonságával kapcsolatos kérdésekről lefektettük az előzetes engedélyezés kritériumait és meghatároztuk hogy milyen általános feltételek vonatkozzanak a határokon átnyúló egészségügyi ellátások költségeinek visszatértésére. megegyeztünk továbbá az olyan betegek kezelésével kapcsolatos kérdésekről akiknél ritka betegséget diagnosztizálnak valamint az e egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos további tagállami együttműködésről. a tanács úgy látja hogy elértük a legfontosabb célt azaz megvalósult az egészségügy területébe tartozó áruk és szolgáltatások szabad mozgásával kapcsolatos európai brósági télkezési gyakorlat egységes szerkezetbe foglalása. vannak azonban olyan további fontos tényezők amelyek segthetnének abban hogy a betegek a jövőben könnyebben igénybe vehessék a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat. ezek között kell megemlteni a tagállamok által létrehozandó nemzeti kapcsolattartó pontokat amelyek tájékoztatással szolgálnak a betegeknek. fontos továbbá a rendelvények tagállamok közötti kölcsönös elfogadása valamint a tagállamok közötti kölcsönös segtségnyújtás és együttműködés végül de nem utolsó sorban pedig az irányelv tisztázza a viszonyt a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló eight hundred and eighty three two thousand and four es ek rendelettel és ezáltal nagyobb jogbiztonságot garantál a betegek számára. az irányelv végrehajtása során a tagállamokat olyan elvek vezérlik majd amelyeket az európai parlament a tanács és a bizottság többször is elismert már ezek az egyetemesség a jó minőségű ellátáshoz való jog a méltányosság és a szolidaritás elve és hozzátenném hogy ezúttal hatékonyak és versenyképességet is fokozó intézkedésről is tudtunk dönteni. tisztelt elnök úr képviselőtársak! bocsánat még mindig benne van a fejemben már nem is vagyok képviselő. a magyar elnökség elkötelezett amellett hogy a tanács e jogszabályt a lehető leghamarabb elfogadja a jogi eljárás szerint um, a szöveget a tanács a szokásos jogi nyelvi véglegestést követően fogadja el ami után az irányelv a lehető legrövidebb időn belül megjelenhet az unió hivatalos lapjában. köszönöm szépen és még egyszer gratulálok mindenkinek aki munkájával hozzájárult az irányelv megszületéséhez. Mr. Daly. Köszönöm szépen, Dali úr a bizottságtól. Well, thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, tisztelt képviselők! Én magam is gratulálok a parlamentnek, hiszen nagyon fontos az, hogy megállapodásra jutottak ezen irányelvről. Hálás vagyok különösen az előadónak, Grosztet asszonynak, az árnyék előadóknak, és az ők az ő munkájukat is külön köszönöm, ugyanúgy, mint a betegjogokra vonatkozó árnyék előadókét. Nagyon kemény munkát végeztek, hogy a e dokumentum megszülessen. Úgy gondolom, hogy az új irányelv koherens és egységes betegjogokat biztosít Európa szerte. Ezzel együtt az együttműködés új szakaszát is indítja el 27 nemzeti egészségügyi rendszer között. A sikeres befejezés azonban nem, volt, nem könnyű út eredménye. Múlt évben, amikor hivatalba léptem, beszámoltak nekem a munkatársaim az akkori tárgyalásokról. Az irányelv jó példája annak, milyen szükség van a politikai vezetésre, az elhatározottságra és a bátorságra. A döntések meghozatalában az állampolgárok érdekében. Nem szabad, hogy az Európai Bíróság döntsön helyettük. Nem szabad az állampolgárokat magukra hagyni a, a jogok elismerése helyett. Nem szabad, hogy bíróságra kelljen menniük. A mobilitás a szerződés érdekében fontos, és a jogalkotó feladata, hogy meghatározza, hogyan lehet a jogokat biztosítani. Szeretnék most az irányelvről néhány elvet elmondani. Először is, az irányelv egyértelművé teszi, hogy minden tagállamnak kötelessége otthon biztosítani állampolgáraiknak a megfelelő egészségügyi ellátást késlekedés nélkül. Így az irányelv hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjenek a különbözőségek és egyenlőtlenségek az ellátáshoz való hozzáférésben, és segítik a különbségek minimalizálását az Európai Unióban. A betegek a primér ellátást választás szerinti szolgáltatónál kaphatják meg Európa szerte, a kórházi ellátás az irányelv értelmében, hogyha a váró, várakozási idő a kezelésig túl nagy, akkor egy más tagállamban választhat szolgáltatót a beteg, és költségeket meg kell, hogy térítsék neki. Meg kell nézni azonban, hogy mi az, ami a késlekedést okozza. Ezt meg kell határozni. Az irányelv legfontosabb eleme a korábbiakhoz képest az az, hogy a betegek saját maguk választhatnak az egészségügyi szolgáltatók között, és az információhoz hozzáférhetnek olyan információhoz, amely a számukra biztosított ellátás biztonságát és minőségét is eh, tartalmazza. Fontos, hogy e szempontját is végrehajtsák a tagállamok. A második megjegyzésem. Az irányelv megfelelő információt ad és biztosítja az információhoz való hozzáférést határon átnyúlóan is. A, nemzetközi, a nemzeti kon, a kapcsolattartó pontokon keresztül, és nem a magánkezdeményezéseken keresztül kapják ezt az információt interneten vagy egyéb formában, például az ellátás minőségéről. A nemzetközi normáknak kell, hogy megfeleljen a hozzáférés és a az ellátás biztonságáról és minőségéről. Végül pedig az irányelv lefekteti az alapjait egy európai egészségügyi együttműködésnek is. Míg az együttműködési háló, elva, háló az irányelv alapján önkéntes, de mégis a tagállamok be fogják látni, hogy sokkal többet nyerhetnek az együttműködéssel. Európai szolidaritás kérdése ez, és éppen ezért számítok a tagállamokra abban, hogy együttműködési kezdeményezéseket indítsanak fontos területeken, mint az, a az e-egészségügy és az egészségügyi technológia. Az európai referenciaközpontok is szerepelnek, és ezzel az európai szakértői bázis kialakítása és terjesztése is cél. Ez is a jobb egészségügyet szolgálja. Elnök úr, tisztelt képviselők, a kompromisszum, amely ma van előttünk, tükrözi azt a szellemet és az alapvető célt, amelyet az irányelv képvisel, a határon átnyúló egészségügyben a betegjogok érvényesítését és javítását, valamint az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát. Kiváló alkalom ez az európai egészségügy felépítéséhez. Végül pedig a következő intézményi szempontot is megemlíteném. A bizottság kétségei vannak a tekintetben, hogy vannak olyan aktusok, amelyekkel, amelyeket felhatalmazást ad, végrehajtási aktusok lehetnek. A bizottság nem fogja a felhatalmazása alapján olyan aktusokat elfogadni, amely véleménye szerint átruházott jogkör, és nem, szerep, nem felel meg a szerződés 290-es cikkének és az Európai Unió működésének. Köszönöm szépen. Mr. Lisa. Péter Líze úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tanácselnök asszony. Nagyon fontos nap ez az európai betegek számára. Elviselhetetlen volt az, hogy ugyan volt jogunk ahhoz, hogy egy másik tagállamba menjünk, de az Európai Bíróság ugye ezt megengedte, de nagyon sok tagállam nem hajtotta ezt végre. Minden egyes betegnél fontos volt, hogy a bírói utat választ, akár az Európai Bíróságig. Cinikus volt ez, hiszen itt gyenge emberekről, beteg emberekről volt szó, akiknek kezelésre lett volna szükségük, és legrosszabb esetben meg is haltak volna az Európai Bíróság határozata előtt. Éppen ezért fontos, hogy jogi értelemben is világos legyen minden. A betegek, akiknek jogait most rendeztük Grosszett asszony vezetésével, nagyon fontos elemekre támaszkodhatnak, például a nemzeti kapcsolattartó pontokra, ahol azokra az országokra is vonatkozik, ahol még az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata nem került átültetésre. Úgy, ahogy a biztos úr azt elmondta, olyan értelemben most rájuk is vonatkozik. Ez az utolsó pillanat arra, hogy én magam is köszönetet mondjak az előadónak, az árnyék előadóknak, a biztos úrnak és John Bowisnak is, aki föntül a tribunon, és tulajdonképpen az irányelv apja, atya, nekik is, eh, neki is köszönöm, és minden jót kívánok. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rod Bérend asszony a következő. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tulajdonképpen ez egy teljesen felesleges törvényalkotás, és remélem, hogy az is marad, mert a betegek nem fogják, nem kell, hogy igénybe vegyék. Ideális esetben a betegek a legjobb, leggyorsabb egészségügyi ellátást abban az országban kapják, ahol születtek, vagy ahol élnek. Az, hogy ma erről kell, hogy beszéljünk, és ezt a törvényalkotást holnap el kell, hogy döntsük, Lizének igaza van, cinikus helyzet. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem, nem ismerték fel, hogy mivel tartoznak az állampolgároknak a gyors, jó, kiváló minőségű egészségügyi ellátással. És ez azt is mutatja, hogy a tagállamok sokkal inkább másra fordítanak forrásokat, mint erre, és ez gyalázat. Ha ez a törvényalkotás mégis el, ö, ö, alkalmazásra kerül, tehát ha mégis szükség lesz rá a betegeknek, ami már önmagában rossz, mégis örülök akkor annak, hogy sikerült mindezt elfogadtatnunk. Grostet asszonynak és a kollégáknak köszönöm ezt. Nagyon sokat értünk el, elértük azt, hogy a ritka betegségek végre a figyelem középpontjába kerülnek. A ritka betegségekben szenvedők mindig is olyan emberek voltak, akiknek egyáltalán kezelés nehéz volt kapniuk. Végre elértük azt, hogy az emberek most információs pontokat is találnak tagállamokban, ahol a jogaikról tájékozódhatnak, eddig nem volt. Ha most referenciahálózatok is léteznek majd, akkor végre lesz olyan csere a tagállamok között, amiben a a, az úgynevezett arany vagy platina normákról, a legjobb gyakorlatokról, fejlődésről, kutatásról cserélhetnek. Eddig voltak ugyan irányító tormok, de, de, de nem voltak koordináltak a, a lépések. Ha valaki másról akar beszélni, arról is lehet. Persze vannak olyan dolgok, ami szomorúvá tesz, ez az egész színház, ez a cirkusz, ami itt volt az előzetes eljárással és mindennel, ezt másként szerettem volna, de ez is azt mutatja, hogy a tagállamok nem ismerték fel, hogy mi a fontos de hál' Istennek vannak olyanok, akikkel együtt tudunk működni, ezt már láttuk is. Kollégák, a cél, ez kell, hogy legyen, a cél az, hogy az egészségügyi ellátás minden, minden országban olyan jó legyen, hogy senki, egyetlen egy ember se akarjon más országba menni, ahol ráadásul nem is beszéli a nyelvet. Ez a lépés, ami, és ma és holnap teszünk egy kis lépés ehhez. Mert mit, ha meg is teszi a jót a vagy meg is akarja tenni az ország a polgárok életében, vagy sem, akkor is meg kell, hogy tegye az irányelv után. Az átláthatóság is egy aprócska mellékhatás, hogy látni fogjuk, hol lesz jó szinten, hol lesz jó szinten egy ország. Viszonylag nyugodtak lehetünk, de tudom, Németország miatt, de tudom, hogy vannak olyan országok, ahol nem ez a helyzet, és emiatt szégyellem. Egy olyan Európai Unióhoz nem, mint a miénk, nem méltó ez. Köszönöm az előadónak a munkát, de különöm a bizottságnak különösen, Dáli úrnak és csapatának, hiszen ebben a törvényalkotásban olyan szorosan együttműködött a parlamenttel, és az az irányelv atyának, Baul úrnak és a belga elnökségnek különösen, hiszen mindent megtettek annak érdekében, hogy sikerre jusson ez. Látjuk, hogy milyen szilárdan léptek mindig előre, nagy munkát végeztek, és remélem holnap jó lelkiismerettel igennel szavazhatunk. Köszönöm. Én magam is látom Bowies urat, és üdvözlöm itt újra az Európai Parlament körében. Pavanova asszonynak adom, Parvanova asszonynak. Mr. Commissioner, dear colleague. Köszönöm, uh, elnök úr, államtitkár asszony, biztos úr. Visszanézve, tényleg üdvözlöm a tanács döntését decemberben. Először is én is gratulálnék Rosztet asszonynak, illetve az árnyék előadóknak ahhoz, hogy ilyen nagyszerűen sikerült együttműködnünk, és én is üdvözlöm itt Bóisz urat, az egész javaslat atyát. Köszönjük Joe a munkát! Az Európai Parlament egységes maradt, és szilárdan kitartott álláspontja mellett a tanácssal szemben. Ennek következtében most először születik majd jogi keret arra, hogy azok a páciensek, akik máshol kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni, ezt megtehessék. Ez egy kis lépés, mégis nagyon fontos lépés az európai betegek számára. Ez a döntés, ez a, a joganyag ugyanis az ellátás minőségéről és az ő jogaikról szól. Az Európai Parlament még ennél is ambiciózusabb dolgot szeretett volna itt létrehozni, miközben természetesen tudjuk, hogy a az egészségügyi ellátórendszerek fenntarthatósága érdekében előzetes engedélyeztetésre lehet szükség. Ugyanakkor a belga elnökség bizonyos szervezeti kérdéseket a betegjogok fölé emelt. Mi a polgárokat képviseljük, mi vagyunk a felelősek azért, hogy ezek a jogok érvényesüljenek. Hadd mondjak egy példát a minőséggel kapcsolatban. Noha ezt a tagállamok egy kritériumnak tekintették, mégis eh, ellenezték eh, az információ áramlást eh, EU szinten. Mi oda fogunk figyelni a jogszabály végrehajtására és a, a monitorozásra is annak érdekében, hogy megfelelően megvalósuljanak az irányelvben e, leírtak. Az előzetes engedélyeztetés pedig ne váljon az egész rendszer működésének akadályává az elektronikai egészségügyi ellátás az e-health területén való együttműködés hiányát, illetve ambíció hiányát is fájlalom. Felvizezték a mi kéréseinket és javaslatainkat. Dálihoz, Dáli úrhoz intézem a következő kérdés, az az, hogy hajlandó lesz-e a bizottság az e-health-tel kapcsolatban egy külön jogszabályt alkotni az adatok interoperabilitásáról, a betegjogok jobb érvényesülése érdekében. Köszönöm. Lambert, Lambert asszony. Köszönöm, elnök úr. Sokan ebben a házban emlékeznek arra, hogy első olvasatban ez egy igen kemény dió volt, és nagyon aktuális téma, és most is elhangzottak bizonyos ellentételes, ellentétes, egymással ellentétes nyilatkozatok. Itt voltak, akik a piactól féltették az egészségügyi ellátást, voltak, akik azt gondolták, hogy a beteg jogok ellentétbe kerülnek majd a, azzal a tényel, hogy csak bizonyos betegek várható, bizonyos betegektől várható, hogy élni fognak ezekkel a jogaikkal. Nyilvánvaló, hogy az orvosilag szükséges, sürgős ellátás eddig sem volt probléma. Ez egy piaci megközelítés, választást ad az embereknek, hogy eldönthessék, hogy hol vesznek igénybe ellátást, és aztán a pénz követi őket. A tagállamok olyan rendszereket alkothatnak, amelyek révén a szükségletek kielégítést nyerhetnek. Ezt az irányelvet üdvözölni kell, mert jogbiztonságot hoz létre. Megmondja, hogy kinek mi a felelőssége, milyen jogorvoslati lehetőségek vannak, ha valami probléma jelentkezik, és eh, biztosítja azt, hogy eh, a különböző orvosi eljárásokat jól képzett eh, egészségügyi személyzet végezze el. Örülünk a ritka betegségekkel kapcsolatos kompromisszumnak is. Mint ahogy itt már többen mondták, sok beteg számára ez elég, amit most itt ez a munka, amit végeztünk, ugyanakkor minden tagállam a saját házatáján is mindent tegyen meg a betegek érdekeinek érvényesítése érdekében. Köszönöm. Eh, Cárbanok úr következik másfél perc. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, államtitkár asszony, én is köszönöm Bowis úrnak is, és Grosztat asszonynak is a munkát. Eh, több mint két éve kaptuk meg az Európai Bizottság javaslatát amely a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozott. A munka azonban még ennél is korábban elkezdődött, mert ez a téma része volt a szolgáltatások irányelvnek is. Most is látjuk, hogy hiba volt az egészségügyi szolgáltatásokat kizárni a szolgáltatási irányelv hatája alól. A jelenlegi irányelv ugyanis csak a betegek jogaival foglalkozik, ugyanakkor a szabad mozgása a betegeknek még nincsen teljesen e, biztosítva. Nyilvánvaló, hogy az egészségügyi rendszerek közös értékek mentén működnek, a gyakorlati egészségügyi ellátás megszervezésének módja azonban tagállamról tagállamra jelentősen eltér. Az a mostani egy jelentős kompromisszum egyfelől a betegjogok, másfelől a tagállamok félelmei között. Számos engedményt tettünk. A jelenlegi javaslat így egy kislépés előre. Nem tökéletes, mégis hozzájárul ahhoz, hogy a betegek információt kapjanak és ellátást kapjanak. A szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok kormányának exkluzív kompetenciája marad a finanszírozása és megszervezése a hozzáférhető egészségügyi ellátásnak. A szabályok tehát léteznek arra vonatkozóan is, hogy milyen előzetes jóváhagyás, engedélyezés kell a kórházi ellátás igénybevételéhez. Remélhetőleg az elkövetkezendő időkben tovább sikerül a betegek jogait előmozdítanunk. Köszönöm. Liotár asszony. Köszönöm szépen. Eljutottunk holnap arra, hogy szavazhatunk az új irányelvről, amely a belső piacot is szolgálja, megfelelő kereskedelmi tárgyát teszi ezt. A legjobb és legolcsóbb egészségügyi kínálatot lehet megválasztani. Kérdés azonban, hogy vajon mennyire tudják ezt elfogadni a kollégák ezt. Az ellátás mindenki számára azonos kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy a betegeknek megfelelő szolgáltatást kell minden helyen nyújtani, de ez még nem így van. Teljes mértékben támogatom a betegek jogát, de ezzel az irányelvel eh, nagyon sok zavart fogunk kelteni. Néhány példát is hadd mondjak. A biztonság kedvéért eh, a páciensek, a betegek határon átnyúló ellátást akkor választanak, hogyha majd a saját országukban nem találják meg a megfelelő e, szintű és költségű ellátás. Így a a, az ellátásokat bizonyos területeken rontják, egy idő után pedig el is fognak tűnni a, az olcsó kínálatú szolgáltatások kárára a drágábbak. Ez természetesen nem fogja automatikusan a jobb szolgáltatások régióját erősíteni. Az irányelv úgy gondolom, hogy azonos, csak az azonos minőségű, azonos szintűek számára teremthet megfelelő kereteket hosszú távon úgy gondolom, hogy bizonyos régiók nem fognak tudni oly mértékben plusz igényeket kielégíteni, hogy az, az a helyiek ellátásának színvonalát ne csökkentse. A mai újságban is van egy erre vonatkozó példa, ilyen példát kellene követnünk. A jó ellátást saját nyelven, saját családja körében, a saját lakóhelyén kell, hogy megkapja minden ember és beteg. Ezzel ösztönözzük Európát. Nem szabad arra rábeszélni a, a lakosokat, hogy más országokba menjenek az ellátásra, ellátást, az olcsóbb ellátást keresni. Én ellene szavazok. Thank you. Köszönöm szépen, Rossi úr a következő másfél percben. Inizialmente la direttiva presentava punti critici. Köszönöm szépen. Bírálatra méltó elemek is tartalmaz az irányelv tervezete, legalábbis így volt ez korábban, aztán a trilógusnak a keretében sikerült eljutnunk egy olyan jogszabály tervezethez eljutnunk, amely kielégítő a visszatérítésekről rendelkezik ez a jogszabály, és az előzetes engedélyezésről, a ritka betegségeknek a kezeléséről, és azon esetekről, amelyeknél az e-health nem jön szóba. Hogyan tudjuk biztosítani minden ezeket a jogokat a betegeknek? Ez a kérdés, miközben elkívánjuk kerülni az ellátási turizmust. Mindez persze költséges is, és ezeket a költségeket a biztosítás szerinti tagállamnak kell magára vállalnia. Ugyanakkor biztosítanunk kell az, hogy az ellátás, az egészségügyi ellátásnak a színvonala magas, de ez nem minden területen ö, ö, lehetséges sajnos. Ezzel együtt ö, az eredeti jogszabály tervezeten sokat javítottunk, és kitértünk más betegségeknek a végig gondolására is, gondolok itt például az Alzheimer korra és más kórokra.

Köszönöm szépen, Fjellner úr. Valóban. Itt most eh, a elmúlt hat évnek a legfontosabb szavazására kerül ma sor az Európai Parlamentben. Sokan. Sokan kell, hogy rendelkezzenek azzal a joggal, sőt mindenkinek rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy korrekt elbátásban részesüljön. Igen, korrekt ellátásban. És a szabad mozgása az európai polgároknak egy alapszabadság jogot jelent. Márpedig ez a jog nem volt biztosított ez idáig a betegek esetében. Tudom, hogy jó magam is, illetve kolléganőm, Gosztet asszony, egy olyan dokumentumot tár most a parlament elé, amely a kompromisszumnak az eredménye. Ugyanakkor azt hallom itt egyesektől, hogy egészségügyi turizmus fog megvalósulni, összefogomlani a biztosítási rendszer, és így tovább. Elnézést. Az, hogy engedélyt kell kérni az ellátáshoz, amennyiben az másút zajlik, ez azt hiszem, hogy egy elfogadható dolog, ez nem omlasztja össze a rendszert. Azt hiszem, hogy itt valami nagyon fontosról van ugyanakkor szó. Tudom, hogy első olvasatban a svéd szociáldemokraták elvetették ezt a jogszabálytervezetet, de remélem, hogy a második olvasatban már nem vetik el ezt a tervezetet, és lát, meglátják, átlátják, hogy ez a jövőnek a megoldása, amit itt most olvashatunk, és az ellátásoknak a minősége, minőségi szintje nem fog csökkenti. Ezt biztosíthatom. Köszönöm szépen. Remélem, oda félrefelek erre. Most pedig megadom a szót Pányó úrnak. Elnök úr, tisztelt tanács képviselője, hagyj gratuláljak ehhez az irányelvhez. Ez idáig csak a bíróság járt el az olyan fel peres ügyekben, vitás ügyekben, amelyek a betegeknek a másik országban való ellátását illeti. Márpedig most már hétköznapi eseményekről van szó. Gyakorlatilag az ös-európai egészségügyi kiadásoknak egy százalékát képviselik az ilyenfajta ellátások. Ne keverjük össze a dolgokat, ez nem azonos az ellátási túl turizmussal, amely kifejlődött az utóbbi években fokozatosan itt egy olyan piacról, elnök, kérem szépen picit lassítson a ritmusán, túlságosan gyors ez a előadásmód. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, akkor mi picit próbálok lassítani. Például, hogyha van egy angol, aki Franciaországba jön át, azért, mert hogy ott gyorsabban részesülhet az operációban, ez azt hiszem, hogy ilyen eset tipikus eset is lehet. De ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem mindenki jut ehhez a joghoz ö, hozzá, mert hogy ez attól is függ, hogy kinek milyen ö, költségei vannak, illetve milyen lehetősége van az ilyenfajta ellátások igénybevételeben. Hogy üdvözlöm Grosztet asszonyt, mint jelentéstevőt, illetve Dagmar Rodberend asszonyt is, ö, aki a szociálisták részéről jelentő, lehetővé tette azt, hogy előlépés történjen nagyon jelentős módon a kontaktpontokkal kapcsolatosan, illetve az európai referencié hálózattal kapcsolatosan, illetve a ritka betegségekre is utalhatok, és a megerősített együttműködése is Elnök úr, biztos úr, a mi munkánk még nem zárult el le ezáltal. Tovább kell még lépni, meg kell tenni mindent azért, hogy az eltéréseket, az óriási tátongó eltéréseket Európában orvosoljuk. Mindannyian aktívan kell, hogy fellépjük azért, hogy azonos bánásmódban részesülhetek az ellátások területén az európai állampolgárok és az európai hölgyek és asszonyok, polgárok és betegek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lepázs kollega másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, miniszterasszony, ennek a megállapodásnak az az érdeme mindenek előtt, hogy tisztává, világosá teszi a helyzetet, a helyzeteket olyan területeken, amelyekben korábbiakban az Európai Bíróság járt. Tehát azt hiszem elismeréssel kell, hogy szóljunk mind Grosztet előadónak, mind pedig az árnyék jelentéstevőknek, mind pedig Dali úrhoz. Azt hiszem, hogy mindez lehetővé teszi az, hogy az ellátásnak a minősége javuljon, és megoldásokat találtunk, azt hiszem, a különböző visszatérítési rendszerekre is. Mindez milyen ellátásokra vonatkozik? A legkomplikáltabb ellátások dolgokra, a legköltségesebbre, a legbonyolultabbra, amelyek veszélyeztetik is adott esetben, ha más, ha nem kapják meg a betegeket. Ugyanakkor el kell kerülnünk azt, hogy orvosi vagy orvos ellátási turizmus alakuljon ki, vagy akár más kockázatok is érvényesüljenek. Ugyanakkor a végrehajtása szintén kockázatokat rejt magában ennek az irányelvnek, nevezetesen, hogy nem egyelő bánásmódban részesülnek majd a tagállami polgárok. Ott van például az észszerű határidőnek a kérdése. Nem szabad, hogy ez a fogalom veszélyeztesse a betegeket. Oda kell figyelnünk továbbá arra is, hogy olyan pénzügyi módszereket, eszközöket alkalmazzanak a tagállamok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a legkevésbé tehetősek kiszoruljanak ebből a megoldásból. Aztán ott vannak az administratív megoldások is. E tekintetben sem szabad, hogy a betegek jogai sérüljenek. A költségek tekintetében pedig vigyázzunk az egyenlőtlenségekre. Ilyen fajta egyenlőtlenség kialakulhat akkor, ha csak minimális a visszatérítési rendelkezés. De sorolhatik más példákat is. Elnök úr, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tormes úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves John, örülök, hogy itt vagy. Ez az irányelv világos, átlátható jogokat biztosít, és ezzel, ha külföldre megyek mondjuk, szintén világos, és nem, lesz, nem lehet többé önkényes, ahogy eddig néhány országban volt. Az is fontos, hogy a tájékoztatás, ha külföldre megyek, jobb lesz. Persze az irányelvet végre is kell hajtani a különböző kormányoknak. Amit az irányelv azon eddig megakadályozott, az az, amiről néhányan a bizottságban és talán itt is álmodtak, az az, hogy kvázi ki kell nyitni a határokat annak érdekében, hogy jobb lehessen a nemzeti egészségügyi rendszerek sora. Büszke vagyok arra, hogy a két jelentéstevővel, Grostet asszonyjal sikerült egyensúlyt tartani. Egyértelmű nem az ellátási turizmusra, és egyértelmű igen arra, hogy ne ássuk alá a nemzeti rendszereket. A kvalitatív különbségeket nem lehet az egészségügyi ellátás kvalitatív minőségeit nem lehet az irányelvel megoldani, csak a nemzetállamok beruházásaival. Dáli úr, tisztelt bizottság, örülnék annak, hogyha most azt követően, hogy megvan ez az irányelv, most jobban a szociális biztonság rendeletére figyelnének. Ez, a, ez az alaprendszer, a bázis, ahol világos, hogy ki miért fizet, ez szabályozza ez te, legyen nagyobb nyomás a tagállamokra, hogy azt is jobban átültessék, és ne új konkurenciát és új liberalizmust, vagy liberális gondolatokat adjanak elő. Köszönöm, Swinburne asszony. Köszönöm. Ez az irányelv konkrét lépés a betegjogok megvalósítása irányában az egész Európai Unióban. Engem Azért érdekel ez az irányelv, mert ez Velszre különös nagy hatással van, eh, hiszen egyrészt, eh, és érdekes a helyzet, mert eh, a Velszi kormány felelős az egészségügyi ellátásért, miközben ezt az ügyet a brit kormány tárgyalta. Örülök, hogy az előzetes engedélyeztetési kérdést megoldották, és rugalmasan kezelték. A az előzetes eljárás lehetővé teszi, hogy eldöntsék, hogy hogyan nyújtják ezt a szolgáltatást. Így sikerül figyelembe venni a túlterhelt egészségügyi ellátórendszerek problémáit is nagyobb eh, választási lehetőségre van szükség, több együttműködésre az Európai Unión belül, jobb információ nyújtásra. Mindez eh, a betegek választási lehetőségeit növeli. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az irányelv célja világos, kezdettől fogva. Az egészségügyi szolgáltatásokat liberalizálni kell, és a pénzügyi és gazdasági érdekeknek is eleget kell tenni. Tehát ki kell bővíteni ezt is minden ország egészségügyi rendszerére is. Az egészségügyet úgy kezeljük, mint minden más árut. Az egészségügyi szolgáltatás és mint normál áru jelenik meg. Az egyensúlyt kell teremteni a betegek között, és akinek nincs hozzáférése bizonyos ellátáshoz, mehessen más országba néhány módosítást tartalmaz az irányelv, de jelentős kihatása van még így is Portugáliára és más ország nemzeti egészségügyi rendszerére is. Jelentős költségeket jelentez majd az Európai Unió, mely költségvetési takarékossági politikát irányozott elő több országnak, és azt is, hogy javítsa az egészségügyi ellátását, óriási terhet jelent a régiókra, a költségek re mindent megtesznek az egyéni érdekek, a magánérdekek érvényesítésére. Támogatni akarják természetesen az egészségügyet, de nem biztosítják a betegek jogát és az ellátás minőségét, azt, ami nem kórházi ellátást jelent. Ami az említett eseteket ért, eh, illeti, a Bolkenstein irányelvet is említették. Nos, ez mind probléma. Köszönöm szépen, Paska úr következik. vážený pán vážený pán komisár. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, miniszterasszony. Először is hadd kezdjem azzal, hogy kicsit csalódott vagyok a tanács álláspontjával kapcsolatban a tanács első olvasatban ugyanis nem fogadta el az Európai Parlament eh, egyébként nagyon jó módosítóinak eh, jó részét az Európai Parlament már első olvasatban eh, jó szabályokat hozott volna, amelyek révén a betegjogok biztosíthatók, és igazolható esetekben minden további tehertétel nélkül a betegek megkapták volna azt az ellátást egy másik tagállamban, ami amire egyébként rászorulnak a jelentés eh, előkészítése során, most a második olvasat előtt a parlament álláspontját és az amögötti filozófiát feltartottuk. Az átláthatóság hiánya volt a nagy ellenség, egy méltóságteli megoldást és kompromisszumot tudtunk találni. Az Európai Bíróság esetjoga új lehetőségeket nyújtott a polgáraink számára, bennünket pedig jogalkotási kényszerbe hozott ideje mindezt a való életben, a mindennapi életben is megvalósítani. Köszönöm szépen, elnök úr! A jogalkotási időtartam rendkívül hosszú volt, de végre holnapi napon szavazásra kerül sor. Minden évben egy sor európai polgárnak az adatik meg, hogy egy másik tagállamba járuljon ellátásért. Most pedig megszületik az a rendelkezés, amely lehetővé teszi azt, hogy a betegek előtt tájékoztatást kapjanak, olyan ö, tartalmat fognak tudni megismerni, amelyeket már rögzítettek a bírósági ö, végzések, határozatok a korábbi években. Azaz eljutottunk most oda, hogy ha például valaki ö, ö, egy olyan betegséggel szembesül, amely nem gyógyítható saját országában, administratív vagy egyéb okok folytán, akkor megteheti azt, hogy egy másik országhoz fordul ellátásért, és az előzetes engedélyezésre sem lesz szükség bizonyos ellátások tekintetében a határon átnyúló szolgáltat ellátásokra gondolok. Persze a pénzügyi érdekeket is figyelembe kell venni az biztosítási rendszernek a finanszírozhatóságát, finanszírozhatóságát fent kell tartani elébe kell menni itt a folyamatoknak, de mindez persze úgy, hogy az önkéntességet is figyelembe vesszük. Nagyon lelkes vagyok, meg kell, hogy mondjam, mert hogy most egy olyan vitának vagyok részese, amely transzverszális kell, hogy legyen, de van egy közös nevezője is, nevezetesen véget tudunk vetni annak a kálváriának, amelyet számos beteg élt meg a korábbi években. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony. Eh, tisztelt elnök úr, eh, biztos úr, miniszterasszony, természetesen éltem azt, hogy fontos, hogy az életminőséget biztonságosan kiépítsék, és vannak olyan területek, mint az egészségügy, ahol nagyon nehéz feladatok vannak. A nemzetállamok feladata a legjobb orvosi ellátáshoz való hozzáférést a, a betegek jövedelme és a régió ö, tól függetlenül biztosítsák. Lesznek mindig olyan esetek, amikor a betegek mégiscsak segítséget kell, hogy kapjanak külföldi országban kapott vagy adott orvosi ellátás révén. Ez az irányelv végre megfelelő jogi biztonságot ad ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat minden jogbiztonság nélkül és nagy pénzügyi teher és bürokratikus eljárás nélkül megkaphassák. Úgy gondolom, hogy ez siker. Még akkor is, hogyha az irányelv végrehajtásához a különböző államoknak nagy erőfeszítésre lesz szüksége, különösen a biztosítóknál. Nagyon remélem azt, hogy további nyomást tudnak a bizottság részéről gyakorolni, hiszen a legjobb irányelv is csak annyit ér, amennyire átültetik. És szeretném azt kérni öntől, hogy igenis legyen kitartó a prevenció és az egészségügyi ellátás eh, kiépítésében, a jó egészségügyi állapotban a lehető legjobb hozzáféréssel akarjuk biztosítani életünket, és a lehető legalacsonyabb költségek mellett mindezt köszönöm. Rízasszony. Mikrofont kérnénk szépen. President, monsieur le Elnök úr, biztos úr, miniszterasszony, szeretnék köszönetet mondani, zsatulán és Grosztet asszonynak, jelentéstevőnknek, aki átvette a staféta botot Bowis úrtól, a korábbi jelentéstevőtől, gyakorlatilag a Bowis úrt ünnepeljük a mai napon, úgyhogy e, ezt is fontos volt rögzíteni. Fontos szerepet töltött be a belga elnökség a folyamatban, amely megtett mindent azért, hogy ezen nehéz kompromisszum kialakuljon egyrészt a parlamenttel, másrészt pedig e, a tagállamokkal is, akik közül voltak olyanok, amelyek, hát hogy is mondjam, kellően ellenálltak alapvető témáról van szó, még akkor is, hogyha az összeegészségügyi költségvetésnek csak egy százalékát teszi ki. A szimbólumra koncentráljunk arra, hogy minden egyes európai polgár legitim módon megtehesse azt, hogy a másik tagállamban részesül ellátásban, egészségügyi ellátásban. Nagyon fontos volt ezt rögzíteni. Fontos volt azt is rögzíteni, hogy a dolog keretek között zajoljon, nevezetesen kerüljük el az ellátási turizmust, és biztosítsuk azt, hogy a az ellátás minősége biztosított legyen, és olyan témákra is ki tudjunk térni, és ki is tér a jogszabály, mint a ritka betegség. Azt hiszem, hogy ezzel együtt tovább kell majd még lépnünk azért, hogy az európai egészségügynek az ügyét tovább tudjuk vinni. Köszönöm szépen. Szymanski úr kap szót, a szó panie przewodniczący panie komisarzu pani sprawozdawczyni! Nincs ideális jog és törvény, mindennek van előnye és hátrány. De mégis az irányelv több reményt, mint fenntartást kelt bennünk. Természetesen csökkenti a különbségeket, a nagy különbségeket az egészségügyi rendszerek között. E, nyilvánvaló fenntartások vannak, e, különösen azoknál az országoknál, ahol átláthatósági eljárást kellett elindítani, de mégis az orvosi szükségletek, igények kielégítése sok e, országban alacsonyabb, mint ahogy szeretnénk. Éppen ezért ez az irányelv különösen azoknak a betegeknek jelent nagy leményt, reményt, akik eddig nem kaptak megfelelő ellátást. Paradox módon azonban az irányelv éppen sok reformot kell, hogy elindítson. A finanszírozás hiánya nem pusztán a múlt lehetőségeinek hiányából adódik, hanem azért is, mert nem megfelelően mérték fel az ágazatot, azt, hogy mit jelent az egészség az európai polgárok számára. Éppen ezért az irányelv nem csak a lehetőségeket, hanem a, a kötelezettségeket is jelenti. Köszönöm, Vélsz Köszönöm. A betegek mobilitásának irányelve nagyon hamar előidézheti azt, hogy az Európai Uniós egészségügyi ellátás egy szolgáltatói kezdeményezés formájában a legkisebb közös nevezőre épüljön. Azonban fontos lenne, hogy lássuk, hogy az egészségügyi ellátás kritérium, és nem szabad, hogy kuncsaftá váljon a beteg. A betegellátás olyan eszköz az irányelvel, amelyel költségkímélőbb ellátásra küldhetik a beteget az egészségügyi ellátók. Ez persze nagy versenyt és árnyomást jelent majd, indít el az ágazatban. Ha száz néhány, néhány száz kilométer egy ellátás kedvező báró, és a beteget oda küldi a biztosító, akkor a kezelés már nem, jel, már nem lehet a helyszínen, a lakóhelyen kínált szolgáltatás. Ezzel azonban az egészségügyi ágazat a piac neoliberális logikáját követi csak, és nem a betegek jólétének ad primátust. Azt kérdezem önöktől, tisztelt kollégák, kolléganők, vajon ők, e, önök ebben az ideg, e, igen érzékeny ágazatban akarják-e az ellátási turizmust? Nem. Én szeretném, hogyha a szolgáltatás a betegekhez közel lenne. Ez közfeladat. Az egészségügyi ellátás közfeladata, amely mindenki számára egyformán a lakóhelyéhez közel kell, hogy rendelkezésre állon. Köszönöm. Rosbach asszony. Ingen syge mennesker ønsker at drage til et fremmed land. Egyetlen beteg sem kíván külföldre járulni, amennyiben megadatik a lehetőség számára, hogy otthon részesüljön ellátásban. Ez evidencia. Ezzel együtt, amit itt most elértünk ebben a jogszabályban, az a lehető, elérhető legjobb eredmény. Az egészségügyi ellátás megmarad, fennmarad, biztosíthatott és biztosított az, hogy az érintett betegeket jól és jobban orvosolják külföldön. Ugyanakkor miről is van szó? Arról, hogy vannak olyan országok, ahol bizonyos szakértelem nem áll rendelkezésre egy-egy tagállamban, főként a ritka betegségekre gondoljunk, amely rendkívüli szakértelmet igényel a gyógyításban. E tekintetben az uniós jogoknak érvényesülnie kell. Én azt hiszem, hogy itt ez egy jó, szép előrelépés, és ez lehetővé teszi a betegek számára, hogy kellő gyógyításban részesüljenek. Ugyanakkor nem szabad, hogy ez alkalmat adjon arra egyes tagállamoknak, hogy kiszervezzék az egészségügyi ellátásokat. Persze ilyenről nem rendelkezik a, a, a jogszabály. Kiváló volt a munka, köszönetet mondanak Dali úrnak is, és Grosztát asszonynak is. Köszönöm szépen. Lukacsejewska asszony. Panie przewodniczący, panie komisarzu, na samym początku... Köszönöm. Elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok Grosztet asszonynak, az előadónak, aki nagyon nagy vág, fába vágta a fejszéjét annak idején. Nem volt ez könnyű, mert nagyon eltértek az EU tagállamok álláspontjai, csak úgy, mint maguk az egészségügyi ellátó rendszerek is. Kompromisszumot elérni az elvárások és a lehetőségek között nem csak tárgyalási képességet, hanem egyéb képességeket is feltételezett, és nagy szaktudást. Mindannyian tudjuk, hogy ez a jogszabály különösen azokban az országokban lesz majd hatásos, ahol a szakorvosok között hiány figyelhető meg. Valószínűleg meg fogja ez változtatni reményeink szerint azoknak a tagállamoknak a hozzáállását is, amelyek eredetileg ezt blokkolni szerették volna. Lehetővé teszi a betegek számára, hogy máshol vegyenek igénybe ellátást, inkább a betegjogokat veszi igénybe, csak másodszorban az anyagi lehetőségeket, és hozzá fog járulni nem csak az egyes betegek egészségi felépüléséhez, hanem az egyes tagállamok egészségügyi ellátórendszerének javításához is. Remélhetőleg sikerül a különböző tagállamok közti szolgáltatásbeli különbségeket csökkentenünk. Köszönöm. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy igazságot kell szolgáltatnunk Grosset asszonynak, csak úgy, mint Rodberent asszonynak. Mármint azt akarom érteni, mondani mindezáltal, hogy el kell ismernünk, hogy kiváló munkát végeztek. Én úgy vélem, hogy lehetőség van arra, hogy olyan minőséget biztosítsunk, olyan eljárásokat minősítsünk a betegek javára, amelyek ide, ez idáig nem léteztek üdvözlöm azt is, hogy a betegek jó minőségű szolgáltatásokban részesülhetek, legyen a szolgáltatás, az ellátás külföldön vagy otthon biztosított. Ez az irányelv bizonyos esetekre elismeri azt, hogy jogosultak a betegek más országban igénybe venni ellátásokat. Megadja ezt a lehetőséget, és biztonságot is garantál, a mobilitást is szavatolja a tagállamok között. Ha ennél többet nem teszünk, az azért van, mert most egy kompromisszumot tudtunk csak kialakítani. Köszönöm. úr Děkuji vám, pane eh, předsedo, dámy a pánové. Eh, kdo z vás... Köszönöm, eh, elnök úr, hölgyeim és uraim akik már régi tagjai ennek az intézménynek, azok tudják, hogy eh, hogyan született meg ez a döntés, ez az állapot. Elég nevetséges történet. Gebhardt asszony jelentése a szolgáltatásokról az egészségügyi szolgáltatásokra is kiterjedt volna. Aztán úgy döntöttünk, hogy külön jogszabályt érdemelnek az egészségügyi szolgáltatások majd. Aztán amikor ezt a bizottság végül benyújtotta, akkor eh, kikerült belőle a szabad mozgás joga. Most, ami maradt, az a jogok. A betegek jogai abban az értelemben, hogy joguk van határon átnyúló szolgáltatást igénybe venniük. Jelentősen szűkült tehát a jogszabály. Az Európai Unió inkább szól a szimbólumokról, a, a zászlóról, mint azokról a szabadságokról, amelyeket egyébként kifejez. Számos aggodalom hangzott, etti, hangzott itt el a magas költségekre vonatkozóan. Nem pont ezt akartuk, de mégis a jó irányba tett lépésként értelmezhető. Köszönöm, Schnellhardt. Az... Úr. Ich begrüße sehr. Üdvözlöm azt, hogy az irányelv végre itt van előttünk. Úgy tűnt, hogy ez az egész törvényalkotási folyamat megbukik, zsákutcába kerül-e e körül. De úgy gondolom, hogy annak az előadónak köszönhetjük ezt, aki dolgozott ezen, és a, a közvetítő csapatnak, és nyilvánvalóan a belga elnökségnek, amelynek munkájával elégedettek lehetünk. Úgy gondolom, különösen fontos, hogy a tagállamok más országban való kezelési jogát egyértelműen meghatározzák. Korábban nem így volt ez, és most végre úgy gondolom egy olyan megfogalmazás van ez, ahol egy kezelés elutasításának indokolhatósága és bizonyíthatósága is nyomon követhető. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Akkor segítünk, egyrészt a 60 ezer embernek, aki például a szervátültetésre vár, akik a várólistán vannak, természetesen már elfogadtuk a szervátültetésre vonatkozó szabályokat, de itt most még további lehetőségeket nyitunk meg arra, hogy rövidüljenek a várakozási idők. Másrészt pedig azoknak a millióknak segítünk, akik a, a 30 ezer ritka betegségeben szenvednek, sokkal célirányosabban és jobb minőségben kaphatnak más országban adott esetben, ha ott keresnek kezelést. De nem gondolom, hogy ez a, az irányelv Európában ellátási turizmust indítana el, ahol a ház baloldaláról olyan hevesen ezt kritizálják. Szerintem ezen is foglalkozzunk itt. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Estrella asszony. Köszönöm szépen, elnök uh, úr. A szöveg mint mondtuk, nagyon nagy munkaeredménye, kompromisszumé, és szeretném Grosset asszony, Ródbéren és Bowis úrnak köszönni munkájukat. El kell, hogy ismerjük, hogy jelentős előrelépés ez. Az új verzió, az irányelv új verziója több garanciát ad az egészségügyi szolgáltatások minőségére és biztosítására. De persze sokat lehetne még tenni. A 7-es, 8-as cikkben például sokkal ambíciózusabbak lehetünk volna nagyobb egyenlőséget kérhetünk volna. A legtöbb beteg, különösen azok, akik gazdasági értelemben gyengébbek, nem szeretnék vagy nem tudják a külföldi kezelést, a nyelvi hiányok vagy a család támogatásának hiánya miatt vállalni a magasabb jövedelmű állampolgárok nem ismernek ilyen korlátokat. Attól tartok, hogy azokban az országokban, ahol jó az egészségügy és ingyenes ráadásul, ez az ez az irányelv egyfajta ösztönző lehet arra, hogy kivonják a beruházásokat. És ezzel a gazdagok számára lesz további privilégium az egészségügy. Nem szeretném, hogyha az egyenlőségek erősödnének, épp ellenkezőleg. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm a vitát és az irányelvet. Köszönöm az előadónak is. Óvatos lennék azonban másoknál azt hiszem rossz lenne, hogyha ez a ház azt gondolná, hogy most minden rendben van a határon átnyúló Ugye még sok mindenről kell vitáznunk, és sokat tenni azért, hogy elindítsuk útján ezt az irányelvet. A biztos szabát szeretném intézni, aki azt mond, idézni, aki azt mondta, hogy minden tagállamnak az a kötelezettség, hogy otthon investáljon a betegellátásba, és ez szerintem teljesen helyes. Remélem, hogy ezt az üzletet tudjuk küldeni a tagállamoknak, azoknak is, ahol hosszú várakozó lista van, mint a saját hazám Írország. Az emberek jobban szeretnék, hogyha a lakóhelyükhöz közel kapnának kezelést. Különböző tüntetések voltak, jogos tüntetések Írországban a helyi szolgáltatások, helyi kórházak bezárása ellen. Ez az irányelv akkor működhet, ha arra kényszeríti a tagállamokat és az egészségügyi szolgáltatókat, hogy megvizsgálják az otthoni szolgáltatásokat és javítsák azoknak a színvonalát, az azok számára, akiknek szüksége van rá. Mindenképpen ki kell fizetni, és hogyha az állampolgár azokkal a jogokkal él, amelyeket az irányel biztosít, akkor hadd mondjam azt, hogy az embereknek már most joga van a határon átnyúló egészségügyhöz a 883-as jogszabály értelmében, de nem tudnak erről. Ha tudnának róla, akkor sokkal nagyobb lenne a határon átnyúló eh, beteg mozgás. Úgyhogy tájékoztassuk az állampolgárokat arról, hogy mire, mihez van joguk, és reméljük, hogy nem kell utazniuk a határon túlra, mert ha, eh, de ha meg kell tenni, akkor tegyük azt, tehessük azt meg szabadon a szolgáltatásokért. Köszönöm, Herzog asszony

Thank you, Mr. Kaza. Köszönöm szépen, Káza úr. Grazie, President. Hafna minna ftit nátukás. Köszönöm, elnök úr. Nos, nagyon sokan készpénznek veszünk bizonyos dolgokat, különösen akkor, amikor jól vagyunk, és nincsen ellátásra gond, szükségünk. De hogyha romlik a személyes helyzetünk, akkor látjuk, mennyire fontos, hogy fontos a jó egészség, és mennyire fontos a megfelelő egészségügyi rendszer, ami kiváló minőségű. Azok a rendszerek, amelyek nem csak jók és hatékonyak, ha, hanem amelyeket az Európai Uniós állampolgárok el is érhetnek a különböző tagállamoknak, különösen akkor, hogyha saját hazájukban állapotuk nem gyógyítható, nem javítható. Fontos, hogy ez a választás egyfajta utolsó menedék legyen. Persze nem kell túlzottan bátorítani, hiszen drága, és nem is gyakorlatias. Mint mondtam, ez legyen az utolsó esély de ha már választani kell, akkor biztosítani kell azt, hogy ezt bürokráciamentesen tehessük meg, és a biztonság és az elérhetőség javuljon. Mindent meg kell tenni a tagállamoknak az egészségügyi rendszerük védelme érdekében, és nem szabad az egészségügyi költségeket csökkenteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a, az egészségügyi rendszerek megfelelő jogkörökkel, felhatalmazással is rendelkezzenek. Világos, hogy a jelenlegi szabályok nem következetesek, nem világosak, de láttuk, hogy van találhatunk megoldást Európára a legjobb szolgáltatások érdekében az európai állampolgárok számára. Köszönöm szépen, Rojtovasz. Pane předsedo, s velkým ulehčením kvitu. Köszönöm, elnök úr. Nagy megkönnyebbülés, hogy eh, politikai megállapodás született itt a parlamentben a betegek határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos jogairól. Ezt, eh, ugyanis ezt a jogot eddig az Európai Bíróság volt kénytelen biztosítani polgáraink részére. Eh, jó, hogy a költségek megtérítésének kérdésében megsikerült állapodnunk. Szívből köszönöm Bóis úrnak és Grosztet asszonynak eh, a munkáját. Ők nyerték meg ezt a csatát, ők érték el ezt a, a megállapodást, és biztosítékokat is beültettek a rendszerbe. A betegek mobilitása eh, elősegíti a ritka betegségben szenvedő emberek gyógyulását eh, egész Európában egyik nagy ambícióm is megvalósul ezzel az egészségügy területén. Ne felejtsük el, hogy sok dolog van még hátra, az online szolgáltatások, az orvosok mobilitása, stb. Mr. Stoyan. Köszönöm szépen, Stoy- Stolajan úr. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, hadd köszönjek eh, Győri államtitkár, hadd gratuláljak Győri államtitkár asszonynak ez az új megbizatáshoz, feladathoz, és sok sikert kívánok neki is, és a magyar elnökségnek is. Köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a az eredményhez, mint ahogy önök is tudják, Románia azon országcsoportba tartozik, amelyeknek fenntartásaik voltak bizonyos kompromisszumokkal kapcsolatban a tanácson belül. Ezek a fenntartások nem azt jelzik, hogy Románia ellenzi a határon átnyúló egészségügyi ellátást, hanem pusztán azokat az aggodalmakat fejezték ki, amelyeket a román kormány a pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatban kifejezett. Illetve az ehhez kapcsolódó határon átnyúló dimenzió miatt voltak még ezek a fenntartások hiszen önök is tudják, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek a nemzeti jövedelme igen alacsony. A kockázat csökkenthető természetesen pénzügyi befektetésekkel, ugyanakkor azt is gondolom, hogy a tagállamok egészségügyi rendszerének reformja egy nagyon fontos feladat minden tagállam előtt. Ebben az értelemben az Európai Bizottságnak is nagyobb szerepet kellene játszania az egészségügyi rendszerek reformjában. Köszönöm, Klász asszony! A betegmobilitással hatalmas lépést teszünk az állampolgárok Európája felé, és ez egy remek irányelv. Nem csak, hogy szülő atya van, Bowis úr, hanem Grostet asszony a szülő anyja. Mindketten sokat dolgoztak érte. Megbeszéltük az utat, és azt is tudjuk, hogy nem egy gyors autópályán haladunk előre, hanem egy útat építünk. A helyzet bonyolult, 27 tagállam van, eltérő kiinduló helyzettel, egészségügyi szolgáltatási struktúrákkal és biztosításokkal. A az előzetes engedélyezése a más tagállamba való kórházi tartózkodásnak és az etikai erkölcsi alapelvek elfogadása a a helyes út. Egyrészt ahhoz, hogy saját biztosítás, másrészt pedig, hogy a a biztosítókat is támogassuk, és mindenképpen, hogy biztosítsuk azt, hogy a, tag, a más tagállamokban nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférjenek a betegek. Óriási előrelépés ez a, a ritka betegségeknél is. Nem minden tagállam ugyanolyan intenzitással tudja ezeket kezelni. Végre most mindenki profitálhat, az előnyét láthatja a, a, a specialistáknak, a különböző hálózatoknak és struktúráknak. Az én régióm, amely Luxemburg, Belgium és Francia, Magyarország határvidékén van, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások lehetősége óriási nyereség és gazdagítja a mindennapok Európáját. Köszönöm. Köszönöm én is, Fernández úr. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ez az irányelv lehetővé teszi minden polgárunk számára, hogy hozzáférjen a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Ezt a jogukat korábban az Európai Bíróság is elismerte. Ez a javaslat könnyebbé teszi azt, hogy hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz, gyakorolják, éljenek ezzel a jogukkal, és közben joguk van természetesen ahhoz, hogy a biztosítás szerinti állam eh, finanszírozza ezt az ellátást, eh, térítse a költségeket. Mindez hozzájárul majd a várólisták eh, lerövidítéséhez, ösztönzőket eh, ad egyes tagállamokban az egészségügy fejlődéséhez és a kutatáshoz is. A ritka betegségek eh, prioritást élveznek, és az azzal kapcsolatos kutatások is. Ez a joganyag tehát az összes európai polgár érdekében születik meg. kár azzal riogatni, hogy a legjobban informáltak és a leggazdagabbak fognak majd ebből hasznot húzni. Portugália egy olyan ország, ahol megfelelően működő egészségügyi szolgáltatások vannak, nekünk nem szabad ebből kimaradnunk. Minden európai polgár kapja meg azt az ellátást, ami, amit megérdemel. Köszönjük még egyszer a raportőrnek, Francis Gostetnek nagyszerű munkát végzett. Hadd mondjam el akkor önöknek, hogy a spontán felszólalásra 17-en jelentkeztek, és mivel nagyon fontos kérdésről van szó, ezért hajlamos vagyok arra, hogy mindenkit meghallgatunk, de egy perc után kikapcsolom a mikrofont. Legyenek egymással udvariasak. Grosztet asszonynak és John Bowisnak a karzaton, valamint az összes árnyék előadónak Eh, hadd mondjam el, hogy eh, ugye megszólaltak a betegek, a betegjogok magukért beszélnek, az Európai Parlament pedig odafigyel rájuk. Ágosabban meghatározott betegjogokat a végeérhetetlen várakozási listák végét a saját országában nem létező szakemberek problémáját áthidaló javaslatot üdvözlöm ebben az irányelvben. gondolom mindannyian értjük és átérezzük az új és szerény anyagi körülményekkel számoló tagállamok egészségügyi rendszereinek helyzetét is hiszen nekünk ráadásul a szakképzett munkaerő elvándorlásának veszélyével is számolni kell. ha igennel szavazunk újabb óriási erőfesztést ha igennel szavazunk újabb óriási erőfesztést kérünk a szerényebb lehetőségekkel rendelkező tagállamok egészségügyétől ha nemmel közvetve éppen az érintett tagállamokban a betegek jogainak érvényestése továbbra is korlátozott marad. meggyőződésem hogy sikerül megtalálni azokat a lehetőségeket amelyek révén a tagállamok különböző adottságú egészségügyi rendszereinek működése kiegyenltődhet. országomban például a balneológia a fizioterápia vagy éppen a fogászat révén sikerülhet versenyképes szolgáltatásokat nyújtani. Eh, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon zavar az, hogy az egyik országban az orvosok megmondhatják azt, orvosi ellátást biztosíthatnak például olyanoknak is, akik bűnügyi eljárás alatt állnak egy másik országban. Hadd mondjam el, Barni doktor esetét, aki tízszer nagyobb fájdalomcsillapítót adott egy német betegnek, és ezzel megölte őt. De mégis ezt az orvost most elítélték Spanyolországban azért, mert egy sürgőségi osztályon rossz injekciót adott be annak ellenére, hogy megtagadták a praktizálási jogát. Az európai jog hiányosságaira szeretnék rámutatni, hiszen a különböző országok gyakorlatai nem harmonizáltak, és az egyik orvos van, országban betiltott orvos, a másikban praktizálhat. Mrs. Morvai. Morvai asszony. Köszönöm szépen. szeretettel kérem a magyar elnökség képviselőit a tanácsot hogy ezt a fél évet a magyar elnökség fél évét használják ki arra is hogy az új tagállamok a posztkommunista eh, országok eh, gy magyarország sajátos problémáit hozzák be ezekbe a vitákba amikor például most arról van szó hogy határokon átnyúló európai méretű kvázi egységestett egészségügyi szolgáltatási rendszert vezetünk be nem szabad elfeledkezni arról hogy kezeljük azt a problémát is hogy például magyarországon havi two hundred and fifty euró körüli fizetésért dolgoznak szakképzett és jól képzett ápolónők five hundred eurós six hundred eurós fizetésért dolgoznak orvosok. nem gondolja az európai unió hogy rendkvül etikátlan erkölcstelen és elfogadhatatlan dolog ünnepelni valamiféle egységestett európai egészségügyet anélkül hogy a fizetésekre is odafigyelnénk? A következő Nincs itt. Mrs. Ovia. Ovia asszony. You have the floor. One minute. Egy percre megadom a szót. Ma ei arvanud, vabandage, et mu kõne järjekord nii kiiresti saabub. Nem tudtam, hogy ilyen gyorsan sorra kerülök, ne haragudjon. Természetesen nagyon fontos lépést eh, tettünk előre a betegek jogát, sokan utaltak már erre. De mégis, ami zavar, az az, hogy hangot adtak a különböző öm, visszaélési lehetőségeknek, és egyszerűen aggódnak az emberek az életszínvonaluk miatt. Az emberek félnek attól, hogy rengeteg beteg jön majd a kevésbé kedvező helyzetben lévő országokból, és hatalmas sorok lesznek, Nincs semmiféle ok erre az aggodalomra, mert Mindezt megtérítik majd a tagállamok közti színvonalakon, és például ugye megint a lengyel szerelőnél tartunk az egészségügyi ellátás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, de ennek alapvető következményei is lehetnek a tagállamok egészségügyi rendszerére. Egy ellentmondások is vannak, de meg kell, hogy mondjam, hogy sikerült ezeket egy nagyon erős irányelvel feloldani, amelyel a tagállamok egészségügye fontos szerepet játszik. A kihívás az az, hogy az egészségügyi rendszerek integritását fenntartsuk, és nagyobb választási lehetőséget adjunk a betegeknek a szakpolitikai irányelvekben, és az egészségügyi szolgáltatásokat fent tudjuk har- tartani. Az a tény, hogy a tagállamok kiválaszthatják, hogy mely szolgáltatást biztosítsák, az így szintén jelentős. Nagyon érzékeny módon próbálja a rugalmasság problémáját is kezelni a tagállamok, akkor és amikor és ahogy kívánják érvényesíthetik ezt. Ez egy olyan dokumentum, amely a tagállamok egészségügyi rendszerének autonómiáját fenntartja, és a legjobb szolgáltatást biztosítja. Gratulálok, John! Try not to rush too much, colleagues. Köszönöm. Ne kapkodjanak. Kelly úr. Köszönöm. Csak egy percet veszek igénybe. Ez a vita rendkívül érdekes és tanulságos volt, különösen, mert az Európai Unió prioritást biztosít a betegeknek, függetlenül attól, hogy szegények vagy gazdagok. Egy egyablakos ügyintézést vezet be az információhoz való hozzájutás területén. Ugyanakkor ez az irányelv nyomás alá helyez minden tagállamot eh, annak érdekében, hogy megfelelő minőségű egészségügyi ellátást biztosítsanak eh, a polgáraiknak. Végezetül hadd mondjam el azt is, hogy a, az egészségügyi ellátás minősége rendkívül fontos, nem szabad hagyagolnunk. Tabajdi úr. Thank you very much. Köszönöm. Győri államtitkár asszony,

a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető feltétele annak, hogy a betegek a lehető legjobb ellátásban részesüljenek. Hogyha világosak a szabályok, akkor ezt meg is valósíthatjuk. Úgy tudjuk a betegek jogait védeni, hogyha megfelelően tájékoztatjuk őket, illetve a tagállamok közötti együttműködést próbáljuk szorosabbra vonni. Nagyon fontos tehát, hogy a határon átnyúló orvosi ellátásról, egészségügyi ellátásról lehető legtöbb tájékoztatást kapják a betegek, és hogy működőképes legyen a rendszer. Ne legyenek benne visszaélések. Nos, pontosan ezért gondoljuk úgy, hogy hatékony rendszerekkel, határon átnyúló rendszerekkel sokkal jobban tudunk azt az irányelvet működtetni. Köszönöm, hogy az elnök bácsit is Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni minden hozzászólónak, mindenkinek, aki hozzájárult ez a fontos dokumentumhoz. Nagyon sokan az állampolgárok közül nem tudják, hogy más tagállamokban hogyan vehetnek igénybe egészségügyi szolgáltatásokat, és ki a felelős az utógondozásért. Bizonyos tagállamokban kiadott vények nem érvényesek más tagállamokban. A jelenleg alkalmazott rendszer nagyon összetett, nagyon nehéz hozzáférni a tájékoztatáshoz, a tudományos előrehaladás pedig nem egyenértékű az egyes tagállamokban az új rendszer lehetővé tenné, hogy a belső piac, az egységes belső piac egy előnyeit kihasználjuk, és minden egyes tagállammal reformáljuk meg a rendszert. Köszönöm. Senyor, ja. Köszönöm szépen, kedves kolléga, Jakolino úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos irányelv, Örülök annak, hogy Grosztett asszony ilyen mélységében foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tényleg őszinte hálám. Örülök annak, hogy a betegeknek imáron joga lesz ahhoz, hogy válasszanak, és ez megfelel az Európai Unióban uralkodó szabad mozgás szellemének. A ritka betegségek illetve a különleges betegségek esetében nagyon fontos az, hogy mi hamarabb megvalósuljon a határokon átnyúló egészségügyi ellátás. Nagyon fontos kiemelnem még az elektronikus vagy e-egészségügyet. Szükség van erre is, ez is javítja az ellátás minőségét. Európai magas európai normákra, normákat lehet így elérni. Köszönöm szépen, mondja az elnök Szemalova asszony. Vážené kolegyně a kolegové, e, cílem kompromisu... Kedves képviselőtársaim, miniszterasszony, két év tárgyalás után a javaslat célja az, hogy végre jogbiztonságot teremtsen a betegek számára határon átnyúló egészségügyi ellátásban. Ez pozitív eredmény. A tárgyalások bonyolult volt, a, rámutatott arra, hogy mennyire különböznek az egészségügyi rendszerek, ellátórendszerek az egyes tagállamokban, és mennyire különböznek a gazdasági feltételek, melyek alapján megvalósul ez a szolgáltatás az egyes tagállamokban. Nagyon komoly fenntartásokat fogalmaznak meg a cseh orvosok például, ez is egy színes eleme ennek a mozaiknak, ennek a sokféleségnek. Egy olyan rendszert szeretnénk bevezetni, melyek révén a betegek élvezhetik a tanátnyújó betegellátás előnyeit. Ez idő elteltével meglátjuk, hogy milyen pozitív vagy lesz le a hatása ennek egy rányelvnek, vagy sem. Köszönöm szépen. Omer Rajtán azt következik. Úgy látom, nincs itt jelen a teremben, úgyhogy Mikolásik úrnak adom meg a szót. Gracias. Eh, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovi. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék gratulálni kollégánknak, a jelentéstevő asszonynak, és mindenkinek, aki ezt a jogalkotást létrehozta a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozóan. Szeretném hangsúlyozni, hogy míg ez a terület eddig nem volt átlátható, nagy problémákat okozott, különösen a ritka betegségek esetében. Nagyon örülök annak, hogy ez a direktíva külön kitételeket tartalmaz ezekre a betegekre, ez azt jelenti, hogy ez a jogszabály most már mindenki érdekeit szolgálja, nem csak azokért, akik megengedhetik ezt. A betegmobilitás szempontjából nagyon fontos ez a jogszabály. Köszönöm. Köszönöm, Péri úr következik. Grazie, Presidente. La... Köszönöm szépen, elnök úr. Európában a határokon átnyúló egészségügyi ellátás korlátozott volt, sokat kellett várni, a visszatérítés is nagyon hosszú határidőkkel működött, nem volt világos az, hogy pontosan kié, felel, kié volt a felelősség az orvosi ellátással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ha megszavazzuk ezt a jelentést, az mindenképpen jó lesz, hiszen javul az együttműködés a tagállamok között, illetve magának az egészségügyi ellátásnak a minősége is javul. Fontos, hogy tájékoztató központokat hozzunk létre tagállami szinten, ahol hozzájuthat a beteg a szükséges információkhoz, illetve a visszatérítési eljárást is föl lehet így gyorsítani, úgy gondolom. Ez mindenképpen beteg jogokat javít, hiszen sokkal nagyobb lesz a választási lehetőség a betegeknek. Köszönöm, hogy az elnök Morgonaite asszony. Ačiū pirmininkė, sveikinimai pranešėjai ir Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a raportőrnek gratulálni, és mindenki másnak, aki hozzájárult ez a nagyon fontos dokumentumhoz. Ez egy nagyon hosszú út volt, amíg ideig eljutottunk, nagyon sok kompromisszumot kellett kötnünk. Sokan szkeptikusak voltak az árkülönbségek miatt, a szolgáltatások nyújtásának különbségei és az egészségügyi turizmus problémája miatt, de ez egy nagyon kiegyensúlyozott jogszabály ezekre a negatív tünetekre. Nagyon fontos, hogy az embereknek lehetősége legyen határon átnyúló orvosi szolgáltatást kapni ingyenesen. Ez a legfontosabb. Mi lenne a legfőbb akadály? talán a nyelvi korlátok, vagy a tájékoztatás hiánya, de most már itt vannak a irodák és ez mutatja, hogy minden állampolgár érdekét szolgáljuk. Így harmonizálhatjuk az erőfeszítéseket. Arsenis. Köszönöm szépen, Arsenis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez egy valóban olyan irányelv, amely megoldja ezt az abszolút sürgős problémát a tagállamokban. Minden tagállamban van már ellátás, de minden tagállamban más feltételekkel, és ezt harmonizáltuk most. Egyetértek a kollégákkal magas minőségű szolgáltatást kell nyújtani, és helyben ott, ahol él az állampolgár, csak hogy vannak olyan esetek, amikor másik tagállamba kell utazni egy betegség ellátására, például a ritka betegségek ellátására. Nagyon örülök annak, hogy megemlítik azokat az intézményeket, amelyek magas minőségű munkát végeznek. Nagyon fontos, hogy kis adó kirovással is tudjuk fejleszteni az ilyen határon átnyúló szolgáltatásokat, és nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Carvalho asszony. Presidente, Senhor Comissário, Senhora Ministra, a Elnök úr, miniszterasszony, biztos úr, ez irányelv olyan szabályokat fektet le, amelyek révén megkönnyíthetjük a határon átnyúló egészségügyi ellátás megvalósulását, biztonságos, jó minőségű szolgáltást nyújtva, erősítve a tagállamok között együttműködés, persze figyelembe véve a tagállamok hatásköreit az irányelv az egyetemlegesség, az egészségügyi ellátásokhoz a hozzáférés egyetemlegességét hangsúlyozza a magas minőséget és a szolidaritás értékeit. Ezek nyilvánvaló értékek a betegek szempontjából is, különösen azon betegek szempontjából, akik ritka betegségekben szenvednek, vagy nagyon összetett betegségeik vannak, hiszen a kiválósági központokhoz férhetnek így hozzá, amely azon betegségre specializálódott, amelyben szenvednek. Az irányelv jó példa arra, hogy Európa az állampolgárok érdekeit szolgálja. Gratulálok tehát a bizottságnak, a tanácsnak és Grósztet asszonynak, képviselőtársoknak azért a kiváló munkáért, amelyet a nagyszerű cél érdekében elvégzett. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló a spontán hozzászólások közében, körében Papadopoulos. Elnök úr, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó direktíva egy határok nélküli Európát teremt. Vannak olyan emberek, akik nagyon komoly betegségekkel küzdenek, és most a nagyobb mobilitással és a jobb tájékoztatással más tagállamban is kaphatnak támogatást, olyan mechanizmusok segítségével, amelyek nem terhelik meg őket nagyon. Az új direktíva nagyon sok problémára megoldást kínáló 27 tagállamban, és felismeri azt a szükséget, hogy egy hálózatot építsen ki minden egyes 27 tagállam egészségügyi rendszer között, amelynek célja az, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljék, hogy elektronikus egészségügyi ellátást nyújthassanak, a minőséget javíthassák a határon átnyíló ellátásban. Ez egy nagy kihívás. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a spontán hozzászólások körét. Most pedig megadnám a szót biztos úrnak, John Dalinak. Kérem, hogy a bizottság nevében reagáljon a különböző interpellációkra. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, tisztelt képviselők! Megint csak szeretnék gratulálni a parlamentnek nagyon nagy eredményeket értek el ezek a direktívának a megoldásával. Nagyon örülök, hogy elfogadták ezt az irányelvet. El kell azonban mondanom, hogy nem értek egyet azzal, hogy ez az egészségügyi turizmust támogatna, vagy a költségek csökkentését. Inkább biztosítja az állampolgárokat arról, akik betegségekkel küzdenek, hogy a bürokratikus akadályoktól mentesen hozzájuthatnak az eljárásokhoz és az ellátásokhoz. Azt hiszem, hogy ez egy nagy áttörés a betegek számára, és egy egészségügyi, egészséges Európát teremt. Egyetértek Roth Berend, McGuinness asszonyal és másokkal is, mi szerint ez egy ösztönző kell, hogy legyen a tagállamok számára, be kell, hogy ruházzanak az egészségügyi szektorba, mert, és ezt már gyakran elmondtam ezzel a direktívával kapcsolatban, nem szeretnénk, hogy nomádokká váljanak az állampolgáraink, mi azt szeretnénk, hogy a lehető legjobb ellátást kapják otthon. Ezzel az irányelvel a határon átnyúló jogok, ez egészségügyi ellátáshoz belekerültek a jogalkotásba. De itt nem állunk meg. Parvanova asszony egy kérdést tett fel arról, hogy az interoperabilitásról vannak-e javaslatok. El kell, hogy mondjam, hogy az interoperabilitás kulcsa ennek a helyzetnek, ahhoz, hogy ez az irányelv működhessen, és a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. Máskülönben ezt nem tehetjük meg, csak úgy tehetjük meg, hogy egy úgynevezett e-health interoperábilis rendszert hozunk létre. Más szempontból azonban ez nagyon fontos ahhoz is, hogy a fenntarthatóságot és a minőséget javítsuk. Most pedig nagyon örülök annak, hogy együtt működhettek a tagállamokkal, ott megvalósíthatják ezt az irányelvet. Azonban sokat tennivaló, mind európai, mind nemzeti szinten, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az egészségügyi rendszerek kompatibilisak legyenek. Számíthatnak rám, támogatom önöket, elhatározott vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadjuk a szót Győri asszonynak. Üdvözöljük őt itt

és egyben gratulálok is neki, hihetetlenül jó munkát végzett, ő is, illetve az árnyék jelentéstevők és a különböző frakciók részéről egy ilyen kényes és bonyolult témában, és amit szerintem nagyon nagy, nagyon nagy mértékben kéne reklámoznunk, hiszen jó lenne, hogyha mi hamarabb eljutna ez az információ a mind a 27 tagállamba. Tehát gratulálunk Rostett asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én magam is köszönetet mondani azoknak, akik hozzászóltak a mai vitában. Köszönöm a támogató kedves szavakat, köszönöm az árnyékelentéstevők munkáját az összes frakció részéről, hiszen ők is sokat tettek azért, hogy megszülessen ez a jelentés. Rót Bérend asszony szerepét is kiemelném. Nagyon sokan vettek részt a munkában, és az sem az egyedül, nem csak az én eredményem, hogy szeptember 21-én sikerült politikai megegyezést elérni a tanácsra Nem egészségügyi turizmusról van itt szó. Erre vigyázzunk. Van itt egy védzáradék, kedves kollégák, és ennek értelmében a tagállamok a továbbiakban is figyelemmel kísérhetik, illetve ellenőrizhetik az orvosi szolgáltatások igénybevételét. Pontosan az a célja ennek, hogy az egészségügyi turizmust elkerüljük. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy az irányelv nem megfelelően nagyra törő. Részben igazuk van, messzebb is mehettünk volna. Dali biztos úr sokat segített ebben a témában, és azt hiszem, hogy egyetért velem abban, hogy mindannyiunk feladata az, hogy optimális körülményeket teremtsünk az irányelv alkalmazásának. Most tehát az a feladatunk az összes tagállamban, hogy odafigyeljünk, hogy az irányelv valóban a tag, a, az állampolgárok, illetve a betegek jogait szolgálják. A holnapi szavazás döntő lesz. Remélem, hogy szép sikert tudhatunk majd magunkénak és ezzel a betegek jogait fogjuk tudni segíteni, hiszen róluk van szó, és a minőségi egészségügyi ellátás a cél. Köszönöm szépen! Ezzel lezárjuk a vitát, mondja az elnök, és holnap délben fogunk erről a témáról szavazni. El siguiente punto del orden del día. Következő napi rendi pontunk. Egy nagyon furcsa közös vita. Először egyik témánk az Alzheimer-kór, a másik pedig az asztmainhalátorok.